mikor szavaznak többen egy pártból, és, és hogy akkor azelőtt ne zárjuk le a szavazást, hogyha az látszik. Jó? Jó, kiabálok. Elsőként is eh, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság nyílt ülésén szeretném azt bejelenteni, hogy a bizottság zárt ülésen titkos szavazással úgy döntött, hogy eh, javasolja az Európai Parlament plenáris ülésének, hogy Veszberg urat az Európai Számbevőszék tagjának megválassza. Ezt követően rátérünk a következő napi rendi pontunk eh, megtárgyalására. Megbízatás a 2012. évi költségvetési tervezetről folytatandó háromoldalú megbeszélésre. A jelentés eh, tevő Csácsimáka kiszúrnak adom meg a szót, aki néhány kommentárt szeretne fűzni még a szavazást megelőzően a jelentéshez. Parancsoljon képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Tájékoztatni szeretném a kollégákat arról, hogy a nyolcas módosító Kocolino úr részéről visszavonásra került, valamint a tízes módosítóval kapcsolatban megjegyezném, mivel a nyolcas ugye kiesik, ezért, hogyha a kilencest elfogadjuk, ez Katalin Iván képviselő módosítója, akkor a tízes is okafogyottá válik ebben a kombinációban. Legalábbis én ezt így értettem, a titkárságra tekintek, a titkárság bólint, tehát csak tájékoztatni kívántam önöket erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, eh, megkezdjük. Megadom a szót Geyer képviselő úrnak. Ähm, ähm, a szocialista munkacsoportként elhatároztuk, hogy a hármas módosított Balcitis úr részéről visszavonjuk, hogy Makovály képviselő módosítóját támogassuk. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több észrevétel, bejelentés, nincs akadálya, akkor megkezdjük a e, szavazást. Elsőként a hatos módosító indítványról e, szavazunk. E, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosító javaslatot 13 támogató szavazat mellett egy tartózkodással elfogadtuk. E, hetes módosító javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Módosító javaslatot 20 támogató szavazattal egyhangulag elfogadtuk. Nyolcas módosító javaslatot visszavonta az előterjesztő a kilences es módosító javaslatról megosztva szavazunk. Először az első részéről a kilences es módosító javaslatnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Módosító javaslatot 16 támogató szavazat mellett 4 ellenszavazattal elfogadtuk. Második részéről szavazunk a 9-es módosító javaslatnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9-es módosító javaslat második részét 8 eh, távogató szavazat ellenében 12 szavazattal nem fogadtuk el. Tízes módosító javaslatról nem kell szavaznunk. False. Yes. False. False. Okay. 11-es módosító javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Módosító javaslatot 4 támogató és 16 ellenző szavazattal elvetettük. Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy a 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös és 16-os módosító javaslatokról együttesen, tehát blogban szavazhatunk-e? Erre vonatkozó jelzés érkezett a titkársághoz. Amennyiben nincs kifogás, akkor az említett módosító javaslatokról 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-osról együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást módosító javaslatokat 19 támogató szavazattal egy ellenében elfogadtuk. 17-es módosító javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 támogató, 9 ellenző szavazat mellett elfogadtuk. 18-as módosító javaslat a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 támogató szavazat egy tartózkodással elfogadtuk. 19-es módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négy támogató 15 ellenző szavazattal elutasítottuk. 20-as javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négy támogató, 16 ellenző szavazattal elutasítottuk a javaslatot. Első javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 támogató, két ellenző szavazattal elfogadtuk a módosító javaslatot. Kettes módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 támogató szavazattal egyhangulag elfogadtuk a módosító javaslatot. Négyes módosító javaslat, amiről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Három igen, 16 nem szavazattal elutasítottuk a módosító javaslatot. Ötös módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13 támogató szavazat, 8 ellenében a módosító javaslatot elfogadtuk. A végszavazáshoz érkeztünk, e, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 támogató szavazattal, 2 ellenében a jelentést elfogadtuk. Gratulálok Csácsi Makakis úrnak a jelentéshez. Bácsitis úr is szavazott, tehát akkor 21 szavazattal. 21, bocsánat, Bácsitis úr hogyan szavazott? Igennel, nemmel? Tehát akkor 20 támogató szavazattal, kettő ellenében fogadtuk el a jelentést. Tisztelt kollégák, szavazás végére értünk. Rátérünk a következő napirendi pont eh, megtárgyalására. Az Európai Számvevőszék jelentése javította a külső segítségnyújtás hatékony, javította-e a külső segítségnyújtás hatékonyságát az, hogy a bizottság a központi részlegekről a külképviseletekre ruházta át az irányítást címmel készült egy per 2011-es számú európai számvevőszéki különjelentés, illetve az ehhez kapcsolódó jelentéstervezetről folytatjuk az eszmecserénket. Elsőként eh, megadom a szót Karel Pixtennek, Elnézést kérek. Elsőként a jelentéstevőnek fogom megadni a szót. Tehát eh, Kálfin képviselő úrat illeti a szó, hogy a jelentését ismertesse a bizottság előtt, majd ezt követően Kárel Kriszten úrnak fogom megadni a szót, parancsoljon képviselő úr. Thank you very much, uh... Köszönöm, elnök úr. Ez eh, egy olyan eh, jelentés, amely egy eh, olyan döntéssel foglalkozik, amit 2000-ben hoztak, és amely alapvetően arról szólt, hogy a nem EU tagállam országok felé nyújtott külső segítségnyújtás hatékonyságát azzal kívánták növelni, hogy a központi részlegekről a külképviseletre ruházták át az irányítást. Ez egy devolúció volt, 2002-2004 között hajtották végre ezt a devolúciót, <clears throat> és a számvevőszék nagyon helyesen úgy döntött, hogy ellenőrzi, auditálja ezt a rendszert, azt követően, hogy immár évek óta így működik a rendszer. Érdemes megemlíteni, hogy az Európai Unió delegációinak besorolása megváltozott a Lisszaboni szerződés életbelépése után az Európai Unió delegációi delegációinak státusza megváltozott, létrejött az Európai Külügyi Szolgálat itt Brüsszelben, és két főigazgatóság, a fejlesztési főigazgatóság, valamint a Europaid főigazgatáság összevonásra került, és egy közös fejlesztési segítségnyújtási főigazgatóság keletkezett. Tehát ez a devolúciós rendszer létrehozása után következett be ez a változás. A jelentést 2009-2010-ben eh, eh, írták, Pinkster úrnak köszönöm, ő jegyzi ezt a jelentést, nagyon alaposan elemezte azokat a gyakorlatokat, amelyek, amelyeket az Európai Unió delegációi folytatnak. Egy nagyon részletes, nagyon világos eh, jelentést eh, olvashatunk, nagyon világosak az ajánlások is. Eh, Pinkston úr majd részleteiben ismerteti a jelentést a devolúció összességében pozitív eredményekkel járt, a gyorsaságot növelte, a minőséget javította, jobb lett a pénzügyi menedzsment eljárások hatékonysága, és eh, Ugyanakkor megjegyezte azt is a jelentés, hogy további E, javításokra van lehetőség, a segélyezés e, színvonalára vonatkozóan, a személyzeti politikára vonatkozóan e, még vannak javítani valók. Én azt gondolom, hogy az ajánlásokat majd figyelembe kell venni annak érdekében, hogy ez a devolúció ez folytatódhasson, és jobban végre lehessen hajtani az EU költségvetését a három dologgal foglalkozott a jelentés, az egyik a segítségnyújtás sebessége, a segítségnyújtás minőségének javulása, és a harmadik pedig a pénzügyi e, eljárások e, miensége. A jelentés kiváló alapot szolgáltat az Európai Bizottság számára ahhoz, hogy további intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy javítsa a segélypolitikát, illetve a segélypolitika végrehajtását. Elismeri a jelentés az elért eredményeket, ugyanakkor az eljárásokat, javítani kell annak érdekében, hogy javuljon a segítségnyújtás minősége, csökkenjen a nem jól működő segítség segélyprojektek száma. Nyilván mindez kihatással van arra, hogy milyen költségvetés áll rendelkezésre, illetve milyen hatásfokkal lehet elkölteni ezeket a pénzeket meghonosodott egy gyakorlat, miszerint helyi tanácsadókat alkalmaznak, ezt a gyakorlatot továbbiakban is bátorítani kell, ugyanis így lehet a projektek végrehajtását jobban nyomon követni, a projektek hatékonyságát, kimenetelét, így lehet ellenőrizni, nem csak költségvetési szempontból, hanem abból a szempontból is, hogy kézzelfogható eredmények születnek-e. Az Európai bizottságnak intézkedéseket kellene hoznia arra vonatkozóan, hogy a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek minősége nem csak a delegációk szintjén, hanem máshol is a belső ellenőrzés rendszere javuljon. Erről szól a jelentés is, ehhez útmutatást kell kapniuk a delegációknak, és ezt az útmutatást az Európai Bizottság kell, hogy nyújtsa. Van egy komoly személyzeti probléma, a személyzeti probléma abban áll, hogy a fejlesztési és együttműködési főigazgatóságon nagyon nagy a fluktuáció, ugyanakkor a delegációkon, delegációkon nem, nem dolgozik elég ember, aki ténylegesen szakértője a segélyezési politikának. E, nyilvánvaló hogy a bizottság hárítja a felelősséget, mert azt mondja, hogy a külügyi szolgálat nevezi ki a delegáción dolgozó emberek nagy részét, és az Európai Bizottsághoz, e, Bizottságnak ehhez kevés köze van, de én mégis azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak meg kell próbálnia az emberi erőforrás politikát e, jobban befolyásolni, ez egy erősen politizált e, szakpolitika, és bele kell szólni abban, hogy a helyszínen hogyan valósul meg ennek a politikának a végrehajtása. Említettem a belső ellenőrzési és belső jelentéstételi rendszert. A belső jelentéstételi rendszer különösen fontos annak szempontjából, hogy az eredményeket értékelhessük. Én azt mondanám, hogy fontos lenne a delegációkon belül a munka minőségét javítani, Eh, a helyi konzultációk révén azok eh, bevonásával, tehát helyi konzultációkra van szükség a eh, segélypolitikában résztvevő érdekelt felekkel, a stakeholderekkel. Szinergiák elérése érdekében az Európai Bizottságnak jobban elő kell, egyet kell működnie az Európai Külügyi Szolgálattal, és jobban fel kell használnia a tagállamok szakértelmét. Különösen javítani kell a nagykövetségekkel, a tagállami nagykövetségekkel való együttműködést, és a különböző fejlesztési intézményekkel való együttműködést, jobb koordinációra, jobb együttműködésre van szükség az Európai Befektetési Bankkal is. Megint csak egy olyan témáról van szó, amiről itt az Európa, Európai Parlamentben beszélünk. A, az Európai Befektetési Bank külső mandát, mandátumáról éppen mostanában folyik munka az Európai Parlamentben teljesen egyértelmű, hogy a projektek egy komoly része lehetővé teszi az Európai eh, Befektetési Bank kölcsöneinek eh, igénybe vételét. Megint ezen a területen már végeztek el bizonyos eh, munkákat, de a jelenlegi helyzet azért még nem ideális. Ezeket az ajánlásokat ajánlom az önök figyelmébe, és még egyszer köszönöm Pirsner úrnak eh, a számvevőszéktől a munkáját, aki egy átfogó és teljes eh, jelentést eh, készített. Köszönöm az Európai Bizottságnak a felvetésekre adott válaszokat is. Köszönöm. Köszönöm Kárfin úrnak a munkadokumentum elkészítőjének az előterjesztését, és most megadom a szót Karel Pinkston úrnak, az Európai Számvőszék illetékes tagjának. Parancsoljon! Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt bevezetném ezt a külön jelentést, két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy alkalmat nyújtottak arra, hogy bemutassam ezt a külön jelentést a decentralizációról, és másodszorban pedig uh, nagy figyelemmel hallgattam természetesen az önjelentést, önök jelentéstevéteknek gratulálni szeretnék. Elolvastam a munkadokumentumát, amely véleményem szerint kiváló minőségű. Tehát gratulálok a jelentéstevőnek, Kalfin úrnak munkájáért. És természetesen, amit a képviselők gyakran látnak, az, az, hogy megpróbálom most ezt a külön jelentést bevezetni úgy, hogy ne ismételjem meg mindazt, amit az önök jelentéstevője az imént már elmondott a decentralizáció tárgyában. Azzal kezdeném, hogy egy ö, hátteret vázolok fel, aztán elmondom, hogy milyen eredményekre jutott a szemvevőszék, és aztán a végén néhány észrevételt fogok tenni. Uh, Akkor hadd kezdjem a háttérrel, amit már említett az előadó, a devolúció, Erről bizonyára tudják, hogy 2002 és 2004 között került rá sor. Ez a második különjelentés a számvevőszék részéről <clears throat> ebben a témában. Az elsőt 2004-ben készítettük, amikor a devolúciós folyamat még folyamatban volt. Ez az első olyan jelentés, amelyben a számvevőszék a devolúciót annak végrehajtása után, öt évvel a végrehajtás után tekinti át. Miért akart a számvevőszék egy auditot eh, készíteni a devolúcióval kapcsolatban? Alapvetően három okunk volt erre. Először is figyelembe vettük, eh, hogy egy bizonyos időszak eltelt az átszervezés a devolúció óta, másrészt eh, amikor a jelentést készítettük, akkor éppen szó volt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról, és eh, érdemes megemlíteni azt is, hogy eh, az Európai Bizottság segélyeinek 80%-a a devolvált menedzsment rendszer keretében kerül felhasználásra. Az audit, ahogy ezt az előadó is mondta, három dologra koncentrált. Az első a minősége a segélyezésnek, a második a sebessége, illetve a harmadik a pénzügyi eljárások megbízhatósága. Akkor most beszélnék az eljárásokról, a minőségről és a sebességről, a gyorsaságról. Ami a gyorsaságot illeti, az, a raportőr is mondta, hogy az Európai Bizottság a devolúció óta több segélyt képes eljuttatni a rászorulóknak. Korábban voltak lemaradások és fel nem használt pénzek, ezek csökkentek. Tehát noha úgy gondoljuk, hogy a segély kiutalásának a gyorsaságát még lehetne növelni, javítani, a segélyezés gyorsasága már eddig is jelentősen javult. Mi van a pénzügyi eljárásokkal. Ezen a területen szintén láttunk és tapasztaltunk pozitív fejleményeket, nyilvánvaló pozitív fejleményeket. A harmadik téma a segélyezés minősége. Nos, ez nem annyira világos, mint a másik két téma, mert itt vannak olyan jelzések, amelyek alapján mondhatnánk azt, hogy a segélyezés minősége javult, ugyanakkor azt is tudjuk és látjuk, hogy a bizottság minőségértékelési szempontrendszere nem nyújt átfogó képet és eh, éppen ezért nem alkalmas arra, hogy szilárd következtetéseket eh, vonjunk le ezekből a témákból. Túlságosan eh, függnek ezek az értékelések a külső értékelési munkáktól. Tehát azt gondoljuk, hogy az, a minőség javítás területén van még tennivaló. Két ajánlás szerepel a jelentésben. Az első az, hogy a delegációk minden befejezett segélyprogram hatékonyságát e, elemezzék, e, a másik pedig az, hogy mennyiségi elemzés, mérhető elemzés kövesse a projekteket. Ami a bizottság igazgatási munkáját illeti, ott három dologra szerettük volna felhívni az Európai Bizottság munkáját, a monitoring, értékelés területén, az az egyik. Emellett a központ támogató szerepére hívnánk fel a figyelmet, és ezt is mondta a, az előadó, van egy emberi erőforrás probléma. Ajánlásokat teszünk mind a három területre vonatkozóan. A monitoring, reporting és értékelés témakörével kezdeném. A monitoring a delegáció szintjén szisztematikus kell, hogy legyen, minden delegációnak kell, hogy legyen egy monitoring stratégiája. Úgy gondoljuk, hogy a belső jelentéstételi rendszernek az elért eredményekre kell koncentrálnia, a segélyezés során elért eredményekre. Ami pedig a külszolgálatot illeti, a delegáció vezetők elszámoltathatóságára vonatkozó új szabályokat ténylegesen érvényesíteni kell. Most beszélnék a központ támogató szerepéről. Kalfin úr bevezetőjében aláhúzta, hogy a nagy fluktuáció a Europe Aid-en belül, illetve a korábban Europe Aid-ként létező egységen belül önmagában egy problémát jelent, és eh, ezért a szakpolitikai dialógust, illetve ezt a problémát kezelni kell a költségvetési támogatás témakörében ez a szakpolitikai párbeszéd ez egyre fontosabbá válik. Akkor most beszélnék az emberi erőforrás problémáról. Ami szerintünk itt fontos, a már létező emberi erőforrások jobb kihasználása, hiszen létszám stop van érvényben. Az Európai Bizottság egy Zero Growth Policy-t vezetett be 2007 és 2013 között, tehát gyakorlatilag egy befagyasztott létszám van, és ezen keretek között kell jobban beosztani a rendelkezésre álló munkaerőt, tehát az erőforrás gazd, emberi erőforrás gazdálkodás sokkal fontosabbá vált, mint amilyen korábban volt, és erről is hosszasan beszél ez a jelentés. Itt két ajánlást fogalmaztunk meg. Az egyik az, hogy fontos, hogy az Európai Bizottság a jelenlegi erőforrás, emberi erőforrás gazdálkodást elemezze, hogy ténylegesen ott vannak-e az emberek, ahol leginkább szükség van rájuk, különösen mert nincs elég ember. E, a második ajánlás pedig az arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság működjön együtt jobban a tagállamokkal, e, és használja fel a tagállamok szakértelmét e, növekvő mértékben. Most pedig, elnök úr, akkor a záró megjegyzések következnek mindenképpen meg kell köszönnöm a dicsérő szavait az előadónknak, amelyet a munkatársaim nevében örömmel fogadok, és nem lenne szép, hogyha ezt a, az előadást anélkül fejezném be, hogy elismerem az Európai Bizottság nagyon pozitív hozzáállását ez az egész audit folyamathoz. Köszönöm tehát az Európai Bizottság munkatársainak segítőkészségét. Köszönöm az önfigyelmét is, elnök úr és tisztelt képviselők. Köszönöm. Köszönöm, Pinkster úr észrevételeit, eh, kiegészítését, a külön jelentéssel kapcsolatban elmondott értékes gondolatait. Tisztelt Bizottság, ezen nem megnyitjuk az eszmecserét, elsőként megadom képviselő képviselőasszonynak a szót. Köszönöm, elnök úr. Az elismerő szavakhoz minden további nélkül csatlakoznék, mert ez a jelentés egy nagyon fontos jelentés egy azon kevés jelentés közül, amely a decentralizáció kérdésével foglalkozik a bizottság reformja után, egy azon kevés jelentés közül, amelynek témája ez a számövőszik részéről, majd hogy nem az egyetlen jelentés, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a decentralizáció milyen hatásokat váltott ki. És mivel az egyetlen jelentés, azért sajnálom, hogy ez a kérdés tulajdonképpen kevés, konkrétum, kevés konkrét választ tartalmaz. A segítségnyújtásra koncentrál ez a jelentés, de hogy milyen ráfordítással szolgáltatják ezt a segítségnyújtást, és a korábbihoz képest milyen változásokkal, ezt érdekes lenne megtudni. Tehát a személyzet átcsoportosítások a központból a delegációkhoz, a külképviseletekhez, ezt alig mutatja be ez a külön jelentés. Hogyha a szemvevőszék jelentésével foglalkozunk a német változatban a tízes oldalon, az egyes táblázatnál megnézzük a folyamatokat, hogy milyen mozgások vannak a delegáció és a központ, delegációk és a központ között, akkor megláthatjuk, hogy mindenhol kétszer-háromszor annyit dolgoznak, és ez jelentős bürokrat, bürokratizálódással jár együtt, megnehezíti a folyamatokat, tehát a munkát azt leadják, de a hatásköröket viszont nem adják le a külképviseleteknek. Ez világlik ki ebből a táblázatból. Köszönetet mondok ezért a táblázatért a szemvevőszéknek. Azt hiszem, hogy ezzel intenzíven foglalkozunk kell. Mit is jelent mindez most a, az, annak a szempontjából, hogy a DEFCO fuzionált? Hiszen 2500 munkatársa van a DEFCO-nak, és ez számomra egy elég jelentős számadat. Érdekes lenne tudni, hogy hogyan is történt mindez korábban, mi lett a személyzetet csoportosítás eredménye, ezen problematikus fejleményeket követően. Ezen az első kívánalmam. Aztán itt van ez a 136 külképviselet, és egy önkényes személyzet kiosztást lehet megállapítani, tehát a személyzet kiosztása nem felel meg az igényeknek. Van olyan delegáció, amely 50 milliót hajt végre, és 16 ember van ott, és van olyan, ahol 50 milliónak csak az egyharmadát hajtják végre, és ott is 16 munkatárs van. Egyesek nagyon nehéz környezetben hajtják végre a költségvetést. Azt is hallom, hogy most nagyon nehéz átszervezni a személyzetet, a munkaerőt, mert most már ez az EU követség presztízsügye, hogy sok legyen a személyzet. Tehát kérdés, hogy milyen helyszínerőfeszítésen mit is tesznek valójában, ez egy fontos kérdés, és jó lenne, hogyha a szemvevőszék néhány kiegészítő információt adna a tekintetben. Aztán itt van a költségvetési segély kérdése. A szemvevőszék erről nagyon részletesen szól, ezért hálás vagyok. Azt hiszem, hogy ez a kérdés hasonlóképpen a személyzeti kérdéshez még Kálfin kolléga végkövetkeztetéseiben is kell, hogy szerepeljen. Az EU kötelezettséget vállalt, hogy egyre több forrást fordít a költségvetési támogatásra. A jelentésben az áll, hogy a bizottságnak nincsenek szakértő munkatársai, hogy ezeket a folyamatokat monitorizálja. Hogyan megy majd ez a jövőben? hiszen ki akarják teljeszteni a költségvetési segélyt. Tehát ez lenne a kérdésem a bizottságnak, hogy ezt a két területet hogyan lehet egymással összekapcsolni. Úgy tűnik, hogy minket már egyáltalán nem vesznek komolyan azt illetően, amiről határozatot hozunk. A következő mentesítésnél erre a kérdésre biztosan vissza kell tennünk. Tehát mi a helyzet a költségvetési segítséggel, aztán a munkatársak képzésével, hogy a költségvetési segít valóban úgy végre tudják hajtani, ahogyan ezt meg kellene tenniük ezen nagy összegek esetében. Aztán érdekes lenne tudni, hogy mi a helyzet az iv vel a helyszíne együttműködés tekintetében. A bizottságnak ötször annyi embere van a helyszínen, mint az EIB-nek, tehát hogyha az, EU, az EIB-nek még több EU forrást kell végrehajtania, akkor tisztázni kellene ezt a, viszony, ezt a viszonyt, és azt, hogy miért is lesz az Európai Bizottság felelős a e tekintetben. Ez egy nagyon fontos és érdekes jelentés. Itt van egy kísérlet annak a szemszerűsítésére, hogy mennyi segét nyújtottak mindez ideig. A szemvevőszék első utalása erre vonatkozóan hogy ezeket számadatokba akarja foglalni, ezeket a segélyeket, én ezt jónak tartom. Kérdés, hogy mennyi projekt volt, 2004-ben 11% volt, aztán 2009-ben pedig 6%-os arány szerepel itt a táblázatban. Kérdés, hogy még mindig érvényes e ez a 6%, ezek a számadatok csökkennek, milyen más mutatók vannak, még az ötös táblázatban látjuk a fenntarthatóság csökkent, a hatékonyság még viszonylag csekély növekedést mutatott, tehát hogyan lehet ezeket a segélyeket jobban felhasználni, nem kellene azon feladozni, hogy ezeket az adatokat jobban szemszerűsítsük. Néhány kritikus észrevételt tettem, mert azt hiszem, hogy itt ezen a területen valóban nagy átszervezések előtt állunk, és éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a következő években erre a területre. Éppen ezért a szemvevőszéket arra bátorítjuk, hogy újabb dokumentumokat készítsenek hasonló lelkesedéssel, mint a régiek esetében. Köszönöm. Köszönöm képviselőasszony észrevételeit. Kérdezem, hogy képviselőtársaim közül kíván-e bárki jelentkezni? Amennyiben nem úgy megkérdezem, hogy az Európai Bizottság képviseletében kíván-e bárki szót kérni, részt venni a vitában. Merci beaucoup. Parancsoljon. Euh, euh, Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani a szemőszeknek ezért a remek jelentésért és a munkadokumentumért, amelyet Kalfin úr készített. A szemövőszék jelentése megegyezik saját elemzésünkkel. Biztosunk úgy döntött, hogy el kell gondolkodnunk a fejlesztéspolitikán, és Ebben az évben ugye létrejött az Európai Külügyi Szolgálat, ebből a szempontból is fontos ez a jelentés. Új főgazgatóság jött létre, amely a fejlesztési politikával foglalkozik, és az együttműködési politikával a bizottság szintjén. De van még egy kiegészítő pont is, az a felelősség, amelyel ez az új főigazgatóság rendelkezik a ö, követségeken dolgozó személyzettel szemben akik ugye végrehajtják az együttműködést. Ez az első alkalom, amikor egy főigazgatóság, amely a fejlesztési politikával foglalkozik, felelősséggel viseltetik a helyszínen dolgozó személyzettel szemben is. Egyetértünk a szemövőszék ajánlásaival, valamint Kalfin úr ajánlásaival, csak néhány észrevételem lenne a pénzügyi gazdálkodás területén. 2002 2002-től kezdve folyamatosan javítottuk az ellenőrzés felülvizsgált rendszerét. A szemvevőszék legutóbbi jelentésében megemlítette, hogy nem jelentős a hiba arány ezen a területen, és ez is az előrelépés jele, amelyet az elmúlt években megvalósítottunk. 2002 óta a minőség tekintetében meg valósítottunk minőségellenőrzési rendszereket a decentralizáció keretében. A Székhely Központ támogatja a külképviseleteket a programok végrehajtásában, ezért járnak a dokumentumok a központ és a között, ezért cserülnek a dokumentumok. Vannak tehát támogató rendszereink, van a RES monitoring rendszer, amely a mm, az eredményeket méri, a segélyek eredményességének minőségét. Mm. Itt az emberi források kezeléséről szólván meg kell említeni, hogy a DEFCO új főigazgatóság felelősséggel, közvetlen felelősséggel rendelkezik a külképviseleteken dolgozó személyzet irányában. Tehát jobban biztosítani kell az igények és az erőforrások megfelelés, megfeleltetését, ugyanakkor a nulla os növekedés politikája jegyében, amelyről a bizottság határozott. Tehát meg kell nézni a munkaterhelést a külképviseleteknél, egy bevált módszertant követve, és az eredményeket novemberig értékelni kell, így egy több éves programot tudunk létrehozni, annak érdekében, hogy a munkatársakat ott alkalmazzuk, ahol a legint, legnagyobb szükség van rájuk. Aztán itt van a munkamegosztás a tagállamok között, ez is egy nagyon érdekes téma, amivel kapcsolatban dolgozunk tehát itt a tagállamoknak kell erről dönteniük, nem pedig a bizottságnak, amely nem dönthet erről egyedül. 2002 óta van egy lényegi munka ezzel kapcsolatban. A tagállamokkal elfogadtunk egy etikai kódexet a munkamegosztásra kapcsolatban, megpróbáljuk ezt végrehajtani, de kiegészítő erőfeszítésekre van még szükség, hogy a feladatokat, funkciókat az Európai Unió szintjén hatékonyabb módon el tudjuk osztani. Végezetül az kölcsönök és segélyek elosztását illetően ígéretes dolgok hangzottak el ezzel kapcsolatban. A bizottság kötelezettséget vállalt ezen a területen néhány évvel ezelőtt, mivel az Európai Fejlesztési Alapot alkalmazza az AKC országokban, és létrehozta a szomszédsági eszközt is, ezek olyan eszközök, amelyeket tovább akarunk fejleszteni, hogyha a költségvetési hatóság egyetért ezzel a következő több éves pénzügyi keret, keret több éves pénzügyi terv keretében, de természetesen ez a fejlesztési politika alárendelt terület. Ennyit szerettem volna mondani, köszönetet mondok a számvevőszéknek munkájáért, egyetértünk elemzésével, és ajánlásait végre akarjuk hajtani, amelyekkel egyetértünk. Köszönöm. Tisztelt Bizottság, köszönöm Bagűr úr, úr eh, hozzászólását. Napirendi pont Egy kérdést tettem fel a számvevőszéknek, és a bizottság sem válaszolta meg ezt a kérdésemet. Képviselőasszony kérdésére való tekintettel megkérdezem Pinkston urat, hogy eh, kíván-e válaszolni, módjában áll képviselőasszony kérdésére válaszolni, és ezt követően adnám meg Kálfin úrnak a szót, hogy az eszmecsere végén foglalja össze, zárja a vitát, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, nagyon elégedett vagyok az észrevételekkel, amelyeket Gressler asszony tett. Mert valóban azt hiszem, hogy a fontos problémákat, a valódi problémákat emelte ki. A külön jelentésben megtalálnak egy elemzést az audit eredményeiről, valamint ajánlásokat is találnak ott, de magától értetődő, hogy az Európai Számvevőszék foglalkozik ezen ajánlások utóéletével, nyomon követésével. Tehát még akkor is, hogyha a jelentést jól fogadják, és ennek örülök, hogy mind a bizottság, mind a parlament jól fogadja a jelentést. Természetesen figyelemmel kell kísérni, hogy az, amit mi ajánlunk, azt mennyiben fogadja meg az Európai Bizottság, és azt hiszem, hogy Gressle asszonynak itt teljes mértékben igaza van. Nem akarom elismételni, amit mondott, de a személyzet szintjén vannak tennivalók a külügyi szolgálattal is. Tehát itt még van mit tenni, van végrehajtandó feladat. A számvevőszék nem politikai intézmény, mint a parlament, vagy egy kicsit talán a bizottság. Ez természetesen függ a biztosok személyétől is, de azt hiszem, és beszámomban megemlítettem, ami egyébként egy összegzés, hogy európai befizetőként felmerült bennünk a kérdés, hogy az Európai Bizottság vitákat folytat -e le, lefolytatja-e a vitákat a tagállamokkal, amikor ugye a munkamegosztás kérdéséről van szó, és azt hiszem, hogy Gressle az, hogy megemlítette a delegációkat, amelyeknek több személyzetük van, másoknak kevesebb, és teljesen különböző méretű külképviseletek vannak. Azt hiszem, hogy itt még van tennivaló, az egyes táblázatban szerepel a felelősségek megosztása, ez nagyon világos, azt hiszem, nagyon jól mutatja azt, amit Gressle asszony is említett. Ez egy teljes oldalas táblázat, én nem akarom a bürokratikus szót használni, de lehet látni, hogy ez egy teljes oldalt foglal el, és az Gressler asszony nagyon helyesen jegyezte meg. És aztán itt a kvantificírunk szó, a német kvantificírunk szó is felmerült, a szemszerűsítés, a pénzügyi eljárásokat, illetően a jelentés nagyon világosan szól, a gyorsaság, a segítségnyújtás gyorsosságát, illetően a világosan levonhatóak a következtetések. De a beszámolómban a minőségről szólván azt hiszem, hogy a jövőben jó lenne mérni szemszerűsíteni a nyújtott segélyek minőségét is. És mindannyian tudjuk itt, hogy az Európai Unió talán kevésbé így van ez Európán kívül, de az Európai Unió a segítségnyújtást illetően a világ legtöbb országában az egyes számú donor. Tehát itt nem kevésről van szó mi vagyunk az elsők a segítségnyújtás szintjén, a harmadik világban a humanitárius és egyéb jellegű segítségnyújtások vonatkozásában. Tehát tudom, hogy a bizottság is erőfeszítéseket fog tenni ezen a területen. Tehát fel lehet tenni a kérdést, ahogyan ezt Gressler asszony is megtette, arra vonatkozóan, hogy lehet -e mérni, szemszerűsíteni a minőség szintjén, szintjét, és meg lehet állapítani, hogy van-e javulás a nyújtott segélyek minőségét illetően. Azt hiszem, hogy ön helyesen emelte ki, hogy itt még van tennivaló. Mindenképpen köszönetet mondok önnek megjegyzéseiért, helyes és udvarias megjegyzéseit és jól tájékozott megjegyzéseit, mint mindig. Köszönöm. Köszönöm az észrevételeket, megadom a szót Kálfin úrnak, aki a munkadokumentum előké, elkészítője. Uh, uh, Köszönöm, uh, elnök úr. Nem is nagyon van hozzáfűzni valóm, nagyszerű jelentést olvastunk. Nagyon egyértelműek az ajánlások, és az Európai Bizottság reakciója megint csak pozitív, hajlandóak elfogadni az ajánlásokat, beszéltek erről a reflection paperről, amelyikben már szerepelnek a tennivalók, és a bizottság úgy gondolja, hogy bizonyos intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az egész fejlesztési segélyezés minősége javuljon. Ne felejtsük el, hogy itt azért nagyon tág kérdésekről van szó, és eh, a döntések precedenst teremtenek. Éppen ezért a válaszok nem mindig egyértelműek. Tehát amikor a fejlesztési segítség minőségéről van szó, ami egy nagyon fontos dolog, és amire oda kell figyelnünk, <clears throat> biztos vagyok benne, és ez a jelentésből is teljesen egyértelmű, Pinkszer úr is eh, mondta, hogy jobb eh, számszerűsítésre van szükség, illetve a minőség számszerű megállapítására, de ez mégsem teljesen egyértelmű, mert nem lehet mindent számokban kifejezni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell erőfeszítéseket tenni, hogy mégis számszerűsítsük a dolgokat, de e, nyilvánvaló, hogy a számokhoz is majd magyarázatot kell e, rendelni. Amikor a bizottság a minőséggel foglalkozik, akkor valójában egy gondolkodásmódról is szó van, nevezetesen arról, hogy hogyan próbálja és a minőséget javítani. Beszéltünk a koordinációról, a különböző európai intézmények közti koordináció fontosságáról, itt jelen esetben az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat közti koordinációról van szó, teljesen nyilvánvaló, hogy a rendszer még nem teljesen állt fel, és eh, az is nyilvánvaló, hogy most tesszük meg azokat a lépéseket, amelyek révén az intézmények között jobb lesz a koordináció. Beszélünk a külső donorok eh, kal való koordinációról is, ami megint csak egy fontos feladat. Pinkster úr említette, hogy eh, az Európai Unió belül a tagállamok a legnagyobb donorok. És ezek a folyamatok, illetve a különböző fejlesztési kérdések felvetik a láthatóság, a hatékonyság, átláthatóság kérdését is, és az ezeken a területeken azonosított problémákat nem könnyű megoldani, legfeljebb együttműködve a többi intézménnyel. Gressle eh, asszony felvetését eh, és eh, megjegyzéseit szintén értékelem, és alapvetően támogatni is tudom e, ezeket a megjegyzéseket, mert e, a megnövekedett rendelkezésre álló összeg megnövekedett ellenőrzést kell, hogy maga után vonjon. Látjuk a számbevőszéki jelentésben is, hogy e, a nem sikeres projektek száma csökkent. Tehát az abszorpcióban is komoly eredményeket sikerült elérni. Nyilvánvaló a legfontosabb kérdés az a minőség, illetve a fejlesztési segélyezés hatása. Ugyanakkor ne legyenek olyan elvárásaink, hogy mindent számokban meg lehet fogalmazni. Figyelemmel fogjuk kísérni az Európai Bizottság javaslatait, és Pinszer úr kérésének is eleget téve, majd végig nyomon követjük ezeket a, a fejleményeket, mert mert itt nem csak technikai és praktikus kérdésekről van szó, hanem olyan kérdésekről, amelyek átnyúlhatnak más témákba is. Tisztelt Bizottság, köszönöm Kalfin úr hozzászólását, ezzel a naprendi pont tárgyalását lezárom, és rá is térünk egyúttal a mai bizottsági ülésünk utolsó napirendi pontjára, amelynek keretében az Európai Csalás elleni Hivatal irányításáról szóló 2 per 2011-es számú európai számvevőszéki különjelentést tárgyaljuk meg, mely az 1 per 2005-ös számú különjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásának a nyomon követését eh, célozza. Az Európai Számvevőszék külön jelentéséhez kapcsolódó munkadokumentumnak én vagyok az előterjesztője, úgyhogy többféle pozíció egyesül most itt a személyemben, nem csupán levezető elnökként, hanem a munkadokumentum előterjesztőjeként is fogok a mai vitában ezen a napirendi ponton részt venni, úgyhogy elsőként magamnak adom meg a szót, nem olyan nehéz a választás most. Tisztelt bizottság, kedves jelenlévők, eh, elsőként is, elsőként is eh, mindenfajta udvariassági formulát kerülve szeretném megköszönni Galea úrnak, illetve munkatársainak, az Európai Számvevőszék tagjának, az ő munkáját segítő munkatársaknak azt az értékes munkát, ami testet ölt az előbb idézett című Európai Számvevőszéki jelentésben, illetve a napirendi pontunk tárgyalásának kezdetén szeretném az OLAF jelenlévő vezetőit, képviselőit, az OLAF eh, ellenőrző testületének eh, tagjait, valamint az Európai Bizottság jelenlévő képviselőit üdvözölni. Nagyon érdekes, ha a számmisztikában gondolkodunk, akkor nagyon érdekes eh, jelenségre lehetünk figyelmesek. Az Európai Csalás elleni Hivatal megalakulását követő ötödik esztendőben készült el fél évtizednyi munka, tevékenység tapasztalatait értékelve az első Európai Számbevőszéki különjelentés és a különjelentés elkészültét követően újabb fél évtized, öt év telik el, amikor egy nyomon követő európai számvevőszéki különjelentés foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 2005-ös különjelentésben szereplő ajánlások, észrevételek, javaslatok mennyire épültek be az OLAF eh, tevékenységébe. Ha ez egy tudatos számvevőszéki módszertan volt, hogy egy új és nagyon fontos munkát végző intézmény munkáját öt évente tekintse át az Európai Számvevőszék, akkor nagyon helyes döntés volt. Ha véletlen hozta így, akkor is nagyon helyes döntés volt mindenféleképpen örömteli, hogy eh, meghatározott időszakonként erre a kérdésre eh, vissza tudunk eh, tekinteni. A bizottságunk foglalkozni tud ezzel a kérdéssel. A 2005-ös jelentés, az Európai Számvevőszék 2005-ös jelentése 17 ajánlást fogalmazott meg. Ezen ajánlások három kérdés köré koncentrálódtak, Egyrészt arra, hogy hogyan lehetne minél több erőforrást fordítani az OLAF tevékenységében a nyomozati munka megerősítésére, másrészt hogyan lehet a nyomozati munka hatékonyságának a növelésével, a mellett más eszközök alkalmazásával a szervezet eredményességét javítani, és végül, de nem utolsó sorban, hogyan lehet a nyomozati munka irányításában akkor 2005-ben meglévő gyengeségeket orvosolni. A jelentés is, a most a 2011-es külön jelentés is, az én munkadokumentumom is elismeri a 2005-ös számvevőszéki külön jelentés ajánlásainak a alkalmazása, az ajánlások figyelembevétele kapcsán végzett Olaf munkát. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy eh, komoly előrelépéseket tett az Európai Csalás elleni Hivatal annak érdekében, hogy az öt esztendővel, hat esztendővel ezelőtt feltárt problémák minél nagyobb mértékben legyenek kiavítva. Növelte a helyszíni ellenőrzések és rajtaütések számát az OLAF. Két nyomozati főigazgatóságot hozott létre az eredeti egy nyomozati főigazgatóság helyett. Jobban kihasználja a számítógépes ügykezelési eh, szoftverek nyújtotta lehetőséget. Bevezette a time management system nevű szoftver alkalmazását, és csökkentette a rövidtávú szerződéssel rendelkező munkavállalók arányát. Ezek mind-mind olyan menedzsment eredmények, amelyek a 2005-ös számövőszéki külön jelentés ajánlására épülnek. Ugyanakkor, ahogy a számvevőszéki különjelentés és a munkadokumentum is eh, megállapítja, komoly problémákat vet föl az a kérdés, hogy eh, az Európai Számvevőszék 2005-ös jelentésének 17 ajánlásából ugyan 14-et elfogadott akkor a bizottság, ezáltal az OLAF, de mégis az elfogadott és eh, helyes irányú javaslatoknak tartott eh, számbevőszéki észrevételek közül lényegét tekintve három az, amelyik beépült azóta az Olaf munkájában. Tehát 2010-ből, 11-ből visszatekintve azt lehet mondani, hogy az Európai Számvevőszék értékes ajánlásainak közel háromnegyede az nem jelent meg kellő súlyjal az Olaf munkájának az átalakítását illetően. Kilenc ajánlást fogalmaz meg a munkadokumentum, amit eh, elkészítettem az idő előre határa való tekintettel, ha megengedik, lévén közismert, ismert a munkadokumentum. Az ajánlások mindegyikét részletesen nem fogom eh, ismertetni. Én eh, ezek közül háromat szeretnék eh, kiemelni. Elsőként azt, hogy az Olaf tevékenysége során az átlagos nyomozati idő az továbbra is a két évet meghaladó, ami a 2005-ben és azóta is évente megfogalmazódó elképzelések, célkitűzésekhez képest még mindig rendkívül hosszú idő, illetve 2009-ben a nyomozati munka mindösszesen 37%-át tette ki az Olafban dolgozó munkatárs munkaidejének. Ez egy olyan alacsony vagy relatíve alacsony arány, ami mindenféleképpen változtatni kell. Ez a 2005-ös, a 2011-es jelentésben is e, szerepel. Másodikként az ajánlások közül Szeretném azt kiemelni, hogy e, az Olafhoz beérkezett információk előzetes értékelésére fordított idő a 2004-es három és fél hónapról 2009-re, 2010-re 7,1 hónapra nőtt. Ez egyrészt az egyik oka a nyomozati idő, a nyomozásra fordított átlagos nyomozati idő növekedésének, másrészt felveti azt a kérdést, hogy ez alatt az idő alatt a három és fél hónapról több mint hét hónapra nőtt információk előzetes értékelésére fordított idő alatt valójában már nem folyik-e érdemi nyomozati tevékenység, annélkül, hogy a nyomozati tevékenységhez kapcsolódó garanciák azok érvényesülnének-e. És eh, végül, de nem utolsó sorban a számvevőszéki jelentés és az általam készített munkadokumentum egyik ajánlása is felhívja a figyelmet arra, hogy eh, még mindig nem jött létre, még mindig nem hoztak létre egy olyan független ellenőrző mechanizmust, amely a nyomozati munkát felügyelni, ellenőrizni. Továbbá egy olyan lefektetett eljárási rend is hiányzik, amely a nyomozati munká során alkalmazott eljárásokra vonatkozna. Ez egy olyan jogalkotói adóssága az Európai Unió meghatározó intézményeinek, bizottságnak, tanácsnak és Európai Parlamentnek, amely adósságot előbb-utóbb törleszteni kell, meggyőződésem, erre kitér a munkadokumentum is, hogy ennek a jogalkotói munkának az elvégzése nélkül az említett jogi normák megalkotása, meglévők módosítása, újak megalkotása nélkül nehéz lesz az OLAF tevékenységének a hatékonyságát eh, tovább javítani. Tisztelt Bizottság, még egyszer e még egyszer Szeretném megköszönni Galea úrnak, illetve munkatársainak a számbevőszéki külön jelentés előkészítése során végzett eh, eh, munkáját. Még egyszer nyomatékkal szeretném köszönteni az OLAF felügyeleti bizottságának eh, jelenlévő képviselőit. Kérem képviselőtársaim, illetve a jelenlévők észrevételeit a munkadokumentummal kapcsolatban. Ennek sorában elsőként engedjék meg, hogy megadjam a szót Galea úrnak, az Európai Számvevőszék illetékes tagjának. Parancsoljon. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A számbevőszék nevében én is szeretném hálánkat kifejezni, hiszen a meghívás eredményeként el tudjuk, meg tudjuk osztani önökkel a munkánk eredményét, a szakbizottsággal. Nos, az eredeti 2005-ös jelentés, ahogy ön is rámutatott, 17 ajánlás fogalmazott meg az OLAF működésének különböző vonatkozásaival kapcsolatban. Ezen ajánlások alapján hajtotta végre szervezetünk az ellenőrzést. Ugyanakkor szeretném azt a tényt is aláhúzni és hangsúlyozni, hogy eh, az önök jelentéstevőjének összefoglalása nagyon jó, eh, valóban benne szerepel az összes fontosabb megállapításunk. Elolvastuk ezt a jelentést, és eh, úgy gondoljuk, hogy egyetértünk, együtt tudunk érteni az önök megjegyzéseivel és az önök javaslataival is és ideértve azt is, hogy a 2010-es bizottsági mentesítésbe ezek a megjegyzések kerüljenek bele. Szeretném lehet azt a lehetőséget megragadni, hogy támogassam a számvevőszéki munkatársak munkáját. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy bármennyit dolgozik is a bírós, a, a számvevőszék, és bármennyire kritikusan elemzi is az Olaf munkáját, működését és vezetését, egyúttal azt is szeretnénk világosan leszögezni, hogy ezt azért tesszük, mert meggyőződésünk, hogy mennyire fontos az Olaf maga, mennyire fontos ez a munka, amelyet az Olaf végez, és mennyire nagyra becsüljük azt a nagyon kemény munkát, azt a sok munkát, amelyet az Olaf eh, számtalan tisztségviselője és vezetője nap mint nap végez. Annak érdekében, hogy ne raboljam el az idejüket, hiszen a jelentéstevő már emlékeztetett bennünket eh, a 2005-ös eh, ajánlások megvalósulásának a tényeiről ezek nagy részét is megvalósították, többé-kevésbé, különböző mértékben. A számvevőszék azt szeretnék csak elmondani, hogy a korábbi ajánlásai nagy mértékben érvényben maradnak, és további erőfeszítéseket kell folytatólagosan tenni annak érdekében, hogy ezek az ajánlások maradéktanul megvalósuljanak még egyszer nem szeretném túlságosan sok időket eh, eh, elemészteni, ezért három lényeges eh, javaslatot szeretnék kiemelni a számvevőszéki megalapításokból először is. Az Olafnak ismét arra kellene fókuszálni, arra kellene összpontosítania, ami a számvevőszék szerint az Olaf alapvető funkciója, meggyőződésünk szerint ez a nyomozati munka. A számvevőszék két indikátort állapított meg e célból, megnéztük, hogy mi az a munkatársak milyen aránya dolgozik azzal az igazgatóval, aki a nyomozati és műveleti munkákat irányítja. Másrészt elemeztük, hogy milyen, milyen arányban töltötték el a munkaidejüket az olasz saját időmenedzsment rendszere eredményei fényében kifejezetten nyomozati munkával ezt a rendszert 2007-ben vezették be. A kettes táblázat azt mutatja, hogy jó lehet összességében több mint 120 emberrel többen dolgoznak a, a szervezetnél, mint 2005-ben. Az A és a B jelű igazgatóságok ö, részesedési aránya ettől függetlenül 34% körül marad. jó lehet a számvevőszék eredeti ajánlása szerkezeti eltolódást, változást igényelt volna, hogy többen dolgozzanak azon, azon igazgatóságokon, amelyek ténylegesen művelet és nyomozati munkát végeznek. Ez fontos mércéje annak is, hogy maguk a nyomozati tevékenységek milyen sebessége, milyen gyorsasággal és milyen időkereteken belül valósulnak meg. Ezzel összefüggésben a számbevőszék felhívja az Olafot arra is, hogy a stratégiai hírszerzési egysége és figyeljen arra, összpontosítson arra, ami a lényegi munkája, hogy megvédje az Európai Unió pénzügyi érdekeit a különböző nyomozati tevékenységek megkezdésével szükséges esetben áll. Másik meglapításunk az Olafnak a saját nyomozati és beszámolási tevékenységének hatékonyságát is javítania kell Számos olyan területet kiemeltünk korábban, amelyek eh, keretén belül eh, javítani kell a nyomozati munka eredményességét, hatékonyságát feltétlenül csökkenteni kell a nyomozati munka időigényét. Ide érthető az esetek prioritásának megalapítása, a tervezés, az utánkövetés, a nyomozati munka megvalósítása, a folyamatok figyelemmel követése, erre szükség van. Őszintén szóva számos intézkedést megadósítottak ezen ügyek szempontjából, ilyen volt például az idő és az kezelő rendszer bevezetése, a de minimis szabály, a prioritások megállapításában, az eljárási szabályok módosítása, illetve a megfelelő együttműködés az Eurojust-tal. Ezen fejlemények ellenére azonban rá kell mutatnom, hogy az átlag idő, ami egy nyomozati munkához szükséges, az bizony nagyjából ugyanolyan hosszú maradt. Szeretnénk biztosít, szeretnénk felhívni az odafigyelmét arra, hogy különböző rendszerek, megalapodások, eljárási rendek és egyéb intézkedések segítségével eh, valódi előrelépést kellene eh, produkálnia ezen indikátorok tekintetében. Ezért szeretnénk, hogyha mindezen megalapításokat figyelembe vennék az alapot érintő változtatások kapcsán. Feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy az Olaf által meghatározott célok elérése a legfontosabb. És végül hangsúlyoznunk kell, hogy a felügyelő bizottság rendkívül fontos szerepet játszik az Olaf életében egy 2008-as bírósági ítélet világosá tette, hogy a e felügyelő bizottság egyik fontos szerepe az, hogy megvédje az Olaf vizsgálatok, nyomozatok alá került személyek, személyes egyéni jogait. Ebből a szempontból helyes lépésekre került sor. Az Olaf kézikönyve tartalmaz már olyan fejezetet, amely erre vonatkozik, például öt nappal előre értesíteni kell az érintetteket, hogyha egy ügy átkerül a tagállami bírósági rendszer elé. Előfordul az is, hogy pontosabban szükség lehet arra is, hogy bizonyos kötelező szabályokat bevezessenek annak érdekében, hogy a felélőbizottság bizottság amely ugye nem vonat, nem avatkozik bele a folyamatban lévő nyomozati munkával, érvényre tudja juttatni a megfelelő elvárásokat. A bíróság ismét megerősíti, hogy szükség van arra, hogy az olafronak a szabályok megvalósuljanak. Az eredményesség, a hatékonyság és az elszámolhatóság feltétlenül javítandó meggyőződésem és reményem, hogy a jelentésünk hasznos módon hozzá tud járulni ennek a feladatnak a végrehajtásához. Ezzel párhuzamosan már dolgozunk egy véleményen is, amely az OLAF jövőbeni szabály, szabály, működési szabályairól fog szólni, és reméljük, hogy ezen a területen számos javításra számolhatunk majd be. Végül szeretném ennek úr mondani, hogy az olaf folytatott együttműködés a az audit során jó volt, konstruktív volt, és az auditorok nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik együttműködtek velünk. Ez egy nagyon hasznos, gyümölcsöző kapcsolat volt az új Olaf főigazgatóval és a Bizottság tagjaival kiváló volt az együttműködés. Ez nagyon is fontos, különösen tekintettel arra, hogy az Olafra vonatkozó rendelet változni fog várhatóan. Köszönöm szépen a figyelmet, készen állok a kérdések megválasztalására. Köszönöm szépen Gale úrnak az erőterjesztés, a külön jelentéshez fűzött észrevételeit. Most az előre jelentkezett képviselőtársamnak adom meg a szót elsőként Bácitis képviselő úrnak parancsoljon. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Köszönöm. Elnök úr, eh, nagyon fontos kérdésről van szó, és eh, köszönöm a számvevőszéknek eh, az elvégzett munkát. A számvevőszéki jelentés azt mutatja, hogy a célok meghatározása és a tervezése a gyengesége a vizsgálatoknak. Ráadásul nincs független ellenőrzése a vizsgálatoknak, és nem megfelelően valósulnak meg a tervek. Ezt gyakorlatilag idéztem az anyagból, azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb észrevétel. Öt évvel a 2005-ös vizsgálat után ugyanaz a megjegyzés van a jelentésben, tehát túl hosszúra nyúlnak a vizsgálatok, és nem megfelelően határozzák meg a célkitűzéseket nem eh, megfelelően elemzik a beérkező információt, eh, nem jó az együttműködés eh, a tagállamokkal, és a felügyelő bizottság is problémákkal szembesül, illetve a felügyelő bizottságot is bizonyos problémák jellemzik. A jelentés egyértelműen sok munka, komoly munka eredménye. És az is egyértelmű, hogy az Olaf megpróbálta a korábbi jelentésben azonosított hiányosságokat kiküszöbölni, ugyanakkor a helyzet az, ami ennek most megismertük. A kérdés pedig, ami felmerül, az az, hogy mi lesz a jövőben. Miért nem sikerült miért nem sikerült a megfelelő jogszabályokat meghozni, talán azért, mert nagyobb a munkateher rajtunk, és egyre több a feladat, amivel meg kell birkóznunk, növekedett a tagállamok száma, egyre több jogszabályt kell e, elfogadnia ennek a, a parlamentnek is, illetve e, módosítania, kiigazítani. Azt gondolom, hogy érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy miért úgy végezzük mi is a munkánkat, ahogy végezzük. Információ, beszerzési, gyűjtési problémák is azonosítva lettek a tagállamokban. Emellett nem megfelelő az információ továbbítás a tagállamokból az OLAF felé. Ebben támogatni kell viszont az OLAFot, hogy ez a az együttműködés erősödjön. Érdemes emlékeztetni az Európai Bizottságot arra, <clears throat> hogy javítsa a közbeszerzési eljárásait, <clears throat> az eljárási jogi szabályokat maradéktalanul tartsák be a tagállamokban is sajnos előfordul, hogy a közbeszerzési szabályokat nem tartják be maradéktalanul, mert nincsen politikai akarat. Azt gondolom, hogy rendelkezésre állnak az eszközök, amelyek révén csökkenthetjük az Olaf munkáját, a számvevőszék munkáját és a saját munkánkat is. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr véleményét, megadom a szót a Szender képviselő asszonynak. Gracias, presidente. <clears throat> Sí, eh, eh Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentés tervezetéért, és Galea úrnak is köszönetemet fejezem ki. Néhány hiányosságra rá irányították a figyelmünket, amelyek jelenleg nagyon foglalkoztatnak minket. Egy olyan fontos hivatal esetében, mint az OLAF, amire valóban ö, hagyatkoznunk kell, és aminek megbízhatónak kell lennie, tehát követnie kellene ezeket az ajánlásokat, hiszen számos ajánlás megfogalmazódott már, és megállapíthatjuk, hogy a javulás nem kielégítő mindez ideig. Tehát az ajánlások továbbra is érvényesek. Például az a tény, hogy főként a nyomozati tevékenységre kellene koncentrálniuk, hiszen ez még mindig eh, hiányosság, ez nem valósult még meg. Az új igazgatónak át kell gondolnia ezt a kérdést, és eh, váltást kell eredményeznie. Ami pedig az erőforrásokat illeti, itt meg kell vizsgálnunk azon eredmények minőségét, amit elérnek. A nyomozati tevékenység a legfontosabb az alap esetében, és erre kellene tehát ennek a hivatalnak összpontosítania. Aztán mióta én az Európai Parlamentben dolgozom, mindig is szorgalmaztam azt, hogy jöjjön létre egy etikai kódex, hiszen mindig vannak olyan esetek, amelyek felzúdulást keltenek, és éppen ezért fontos, hogy garanciákat tudjunk adni az OLAF megbízhatóságát illetően. Ez egy nagyon fontos elem. Aztán ott van még az adatvédelem problémája is. Ezen garanciákat tehát biztosítani kell. Ennek jogi kihatása is vannak, láthattunk különböző eseteket, amikor az Olaf valóban kényes ügyekbe ment bele, mégpedig két évvel ezelőtt például felmerültek szabálytalanságok, mégpedig a bíróság előtt derítettek fel szabálytalanságokat. Hogyan, mit tettek azokkal a személyekkel, akik ezen vizsgálatok tárgyát képezték? Tehát a felügyelőbizottság hatásköreit erősíteni kell, és erőfeszítéseket kell tenni jogi szempontból. A felügyelőbizottság vonatkozásában addig, amíg nincsen etikai kódex, amit egyébként mindenképpen ki kellene dolgozni. A ö, nyomozások függetlenségét biztosítani kell, de ez nem jelentheti azt, hogy az OLAF fékek és ellensúlyok nélkül működik, és azt tesz gyakorlatilag, amit csak akar. Aztán itt van a határidők, a nyomozási időtartam meghosszabbításának problémája, a rendszert korszerűsítették, és több forrást bocsájtottak rendelkezésükre. Miért tartanak ilyen hosszú ideig mégis a nyomozások? Amíg ilyen hosszú ideig tartanak ezek a nyomozások, bizonyosan veszítünk a hitelességünkből, és a bizalom is veszendőbe mehet ami az ilyen vizsgálatok, nyomozások függetlenségét és gyorságát illeti. Galea úr utalt a gyengességekre, a nehézségekre, ennél a fontos hivatalnál, és éppen ezért üdvözölném, hogyha szakbizottságként világos álláspontot tudnánk elfoglalni, és hozzájárulnánk ahhoz, hogy a, le, a helyzet a lehető leghamarabb javuljon. Reméljük, hogy az új igazgató, aki most átveszi a kormányrudat, mindenképpen hozzájárul majd a helyzet javításához az Olafnál, és átlátható és megbízható ellenőrzési keret alakul ki ezen fontos hivatalnál, hogy így módon a polgárokban is bizalmat tudjon ébreszteni. Köszönöm. Köszönöm, Greszle Köszönöm. Egy kérdést szeretnék feltenni. A jelentést én is jónak tartom, nagyon jónak a szemövőszék részéről, és eh, hogyha a számadatokat eh, hozunk össze, akkor bizonyosan előre tudunk lépni az életben. Az egyes és a kettes ponttal kapcsolatosan kérdés az, hogy eh, mennyi embert alkalmaz az OLAF, a tulajdonképpeni nyomozati tevékenység folytatására. A szemvevőszék azt mondja, hogy körülbelül 37% a munkatársaknak foglalkozik ezzel, és a bizottság azt válaszolja, hogy 75%-ról van szó. A főigazgató itt bemutatkozott, és mindenki más feladozik majd azon, hogy 50%-ra felvigye ezt az arányt, azt hiszem, hogy ez a jelenlegi Olaf reform. Tehát kérdés az, hogy milyen magas azoknak az aránya, akik jelenleg a vizsgálati tevékenységgel foglalkoznak. Köszönöm. Köszönöm képviselőasszony. Megadom a szót Nikály Lett úrnak, aki az Olaf részéről tud bekapcsolódni a vitába. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék azzal kezdeni, hogy elnézést kérek Giovanni Kessler úr nevében, aki nem tudott ma megjelenni e körben, mert eh, hosszú távú komoly feladatai vannak a Világbankkal és az ENSZ-el együttműködésben Észak-Afrikában több helyen Folyamatosan járt azonban Brüsszelbe, nagyon napi, napi sok órát dolgozott, és alkalmam volt az elmúlt hetekben találkozni vele, és valóban nagyon sajnálja, hogy nem tud ma jelenni, jelen lenni. Tulajdonképpen ez az egyetlen alkalom, amikor kinevezése óta nem tudott együtt lenni velünk Nos, mind a bizottság, mind az Olaf nevében beszélek, és hogyha különbséget kell tennem a két világ között, úgymond, akkor ezt meg fogom, külön hangsúlyozni fogom. Elnök úr, köszönetet szeretnék mondani önnek, amiatt is, hogy több különböző kalapot viselve olyan sok hasznos ajánlást tett. Tudom, hogy Kessler úr nagyon is komolyan figyelemveszi abban, ahogy a struktúraváltási terveit elkészíti, meggondolja, hogy milyen módon lehetne a nyomozási folyamat struktúráját fölépíteni. Erről azonban később beszélek részletesebben. Mielőtt rátérnék a jelenlegi jelentésre, hagyd tegyek egy megjegyzést azzal kapcsolatban, ami a korábbi jelentéssel kapcsolatban elhangzott, ez így már hat éves, ugye? Visszatekintve a kérdés, hogy a pohár háromnegyed részében, 7-8 részében, vagy 15-16 odában, vagy 1-16 odában, vagy 1-8 odában tele van, illetve fordított arányban üres, ezen lehet vitatkozni. Sok szempontból megvalósítottuk a javításokat, módosításokat, és visszatekintve lehet, hogy túlságosan gyorsan el is elfogadtuk ezeket és az új jelentésben már nem fogadtuk el ezeket maradéktalanul kivétel nélkül, mert az a tapasztalatunk, hogy ahogy az idő telik, bizony a körülmények változnak, és emiatt eh, meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat és bizonyos részletkérdések tekintetében, amelyeket ugye megvitattunk. Tehát visszatekintve, vagy visszatérve a jelenlegi jelentésre, a mostani legutóbbi jelentésre, Összességében egyetértünk a megalapításokkal, azzal, hogy természetesen a bizottság válaszában részletes reakciók is vannak, amelyekhez természetesen az Olaf is lényeges mértékben hozzájárult a maga módján. Örömmel látjuk, hogy a 2005 óta eh, megvalósított eh, előrelépéseket figyelembe vették, Kétségtelen, hogy a vizsgálatokra szánt idő mennyiség eh, eh, stabil maradt. Eh, továbbra is azt állítjuk, hogy ezt nehéz számszerűsíteni, azonban az a tapasztalatunk, hogy az ügyeink összességében bonyolultabbakká, nagyobb ívűeké váltak 2010-ben azt látjuk, hogy kismértékben csökkent az átlagos nyomozati idő, Eh, két évnél kicsit több volt korábban az átlag, most már két évnél kicsit kevesebb. Kidolgoztuk a de minimis eh, megközelítést annak érdekében, hogy a komolyabb ügyekre és bonyolultabb ügyekre tudjunk koncentrálni. Megerősítettük és módosítottuk a stratégiai eh, hírszerzésünk működését, azonban továbbra is az a helyzet, hogy ezt nem tudjuk alkalmazni a nyitott, nyit, folyamatban levő ügyekre, ez nem felel meg az elvárásoknak, hiszen igen komoly gyanúval kell ehhez rendelkezni. Néha előfordul, hogy a hírszerzés ilyen, igen komoly ügyeket tár fel. A stratégiai hírszerzés azonban a nagyon fontos csalás megelőzési funkció szempontjából fontos, amelyet ugyancsak a központi alapvető olaf funkciónak tekintünk, és amelyet továbbra is teljesítenünk kell, be kell töltenünk, különösen a jelenlegi kontextusban. Nyilván nem kell mondanom önnek, elnök úr, hogy a jogalkotási folyamat az a jogalkotási folyamat, amely most folyamatban van, idővel az intézményeknek lehetőségé, lehetővé fogja tenni, hogy megoldják a problémáikat, sokkal inkább ők tehetik ezt meg, mint az Olaf hiszen eh, a 2005-ös jelentésben eh, is említett eh, fölvetéseket csak akkor lehet meg teljesíteni, hogyha maga a jogalkotás is változik, maga a jogi környezet is változik. Részben vagy teljes egészében a legtöbb javaslatot elfogadtuk, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy a nyomozati munkánk eredményességet és hatály, hatály, hatékonyságát módosítjuk, javítsuk, a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni szeretnénk az időigényt egy olyan megközelítésben, amely, amely figyelembe veszi az ügyek bonyolultságát és a bírósági következményeket is. Nagyon komolyan dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne csökkenteni a nyomozati munkára szükséges időmennyiséget. Kessler úr különösen azzal foglalkozik ezen ajánlások összefüggésében, hogy hogyan lehetne belül, belülről átszervezni a szervezetet oly módon, hogy az ajánlások megvalósítására sor kerülhessen, és egyúttal megoldhassuk az aggályos problémák egy részét, ahogy az önhöz írt levelében fogalmazott, elnök úr pénteken. Szeretné ezeket az ügyeket önnel megbeszélni, amikor az ön szakbizottsága úgy érzi, hogy eljött ennek az ideje rendelkezésre fog állni erre, és anélkül, hogy elébe mennék annak, hogy ő majd mit, miről, hogy dönt a tekintetben, hogy mit szeretne elmondani, nyilván ki fog térni a működésünk belső irányítására, a működésünk eredményességére, hatás, hatékonyságára, a nyomozati folyamat vezetésének irányítására, eredményességének javítására pontosabban arra, hogy hogy lehetne további lendületet adni a de minimis megközelítésnek. Ami azt illeti, hogy melyik osztályon hányan dolgoznak és milyen arányban. Nos, minden statisztikai kérdés, ugye definíció kérdése először is. A számvevőszék által használt megközelítés alapvetően azon alapot, hogy megszámolta, hogy hányan dolgoznak az A és a B Eh, igazgatóságon. Azonban ez nem felel meg annak a számnak, hogy hányan dolgoznak egy adott nyomozati munkában. Egy nyomozati csoport, amely egy helyszíni ellenőrzést végez, általában e, például e, igazságügyi számítógépes szakértőket is magába e, foglal, operatív hírszerzési személyek is csatlakoznak ezekhez a csoportokhoz, ezen emberek egyike sem Olaf alkalmazott vannak emberek, akiknek az a feladata, hogy aktákat vezessenek, későbbi bírósági folyamatokhoz előkészítsék az iratokat, ők sem föltétlenül igazgatósági alkalmazottak. Tehát összességében a teljes operatív erőfeszítés ideérve a vám műveleteket is, ezek olyan 75% körül vannak, ha ehhez képest megnézzük azt, hogy hány alkalmazott, hány munkavállaló van, aki kizárólag nyomozati munkával foglalkozik, az kevesebb, mint 50 százalék. Ez az az arány, amelyet a számbevőszék szeretne növelni, illetve a szeretne növelni idővel, azonban figyelembe kell venni, hogy mind a vám ügyi, mind a koordinációs ügyi ügyekben a mi méréseink szerint 75% körül van ez az arány, és nem annál jóval kevesebb. Aztán itt a másik ö, téma 37 százalék, ami annak az időnek az aránya, amelyet konkrétan ö, nyomozati munkára fordítanak. Ezzel problémánk van. Jól lehet a saját számítógépes rendszerünkből jön. Ugyanis ö, úgy gondoljuk, hogy a, a munka, az idő rögzítése nem volt teljes körű. Különösen ami az adminisztrációval töltött időt illeti, gyakran hogyha valaki jelentést ír, akkor ezt adminisztratív munkának tekinti, hogyha valakit egy érintetet kihallgat, azt is nyomozati feladatnak tekintik. És igazándiból eh, a 37%-ot illető vita ezzel kapcsolatos, eh, de a szervezetünkön belül ezzel foglalkozunk, és eh, ezzel kapcsolatban kezdve döntéseket fog hozni, amelyeket ön nem meg fog elnök úr beszélni. Ami az alapvető jogokat és az eljárási garanciákat illeti, természetesen már most is eh, eh, a bíróság ellenőrzés alatt állunk, és egyre inkább így, így lesz ez. Ez egy olyan terület azonban, amely egyértelműen előre fog haladni a folyamatban lévő jogalkotási eh, folyamat részeként. Erről talán inkább másoknak lenne beszélnie, és nem nekünk, nem nekem a múltban, és ez az utolsó megjegyzésem több módon azon dolgozunk, hogy az operatív kapcsolatainkat javítsuk a tagállamokkal és az eurojust -tal. Ez egy olyan ügy, amelyet gondolom fejlődni kéne hagyni evolúciós módon, fokozatosan, ahelyett, hogy kvantumugrásra kényszerítenénk. Ezen a területen minden esetre fejleményeket várunk a következő néhány hónapban. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm Ájlett úrnak az értékes hozzászólását. Az idő rendkívül előre haladott. Elvileg negyed óra, 15 perce már koordinátori értekezetet kéne tartanunk. A téma ugyanakkor fontos, és ez nem a önmagam személye iránti eh, elfogultság mondatja, mint ennek a munkadokumentumnak az előkészítője, hanem maga a téma fontos, ezért pedig az eh, Olaf Supervisory Committee képviselőjének szeretném eh, megadni a szót, és utána tisztelettel szeretném megadni a szót két percben eh, Galea úrnak, hogy a vitában elhangzottakat eh, a kérdésekre választhatasson. Én magam a vita összefoglalásától a végén majd eltekintek, vagy egy bővített mondatba fogom összezsúfolni. Kérdezem, hogy a Supervisory Committee részéről ki az, aki szót kér többen is itt vannak. Egy képviselőknek tudom megadni a szót. Elnök asszonynak szeretném megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Örülünk, hogy meghívtak szakbizottságukhoz Két tagja vagyunk az Olaf Felügyelőbizottságának, Roslin Wright kollégám, és jó magam vagyok ennek a Felügyelőbizottságnak az elnöke. A szemvevőszékkel már szoros kapcsolatunk volt, és átbeszéltük ezt a jelentést, amiről itt ma tárgyalnak, és aminek ön a jelentéstevője. Elmondhatjuk, hogy amit hallottunk ez idáig, ez ugyanaz, mint amit mi is leszűrtünk felügyelőbizottságként a dokumentumokból, feltételezem, hogy a véleményüket tehát mi több véleményt adunk ki évenként, és gondolom, hogy önök ezeket olvasni tudják, és kritikus módon kell, hogy ellenőrzésünket gyakoroljuk, és ilyen szellemben fogalmazok meg ezeket a véleményeket is. A szemvevőszék esetében itt egy nyomonkövetési jelentésről van szó, egy 2005-ös jelentéshez kapcsolódva, ez már elhangzott. A pontok többé-kevésbé ugyanazok maradtak, ez is elhangzott. Noha természetesen időközben megint csak eltelt öt év, és a kérdés a jogalapra vonatkozóan, az alapjog alapjára vonatkozóan. Tehát az a kérdés, hogy ez a jogalap még időszerű-e? Nem, ezt át kell alakítani, módosítani kell, és azt hiszem, hogy tekintettel erre ez a szemvevőszék jelentés különösen értékes. Három pontra térnék ki röviden. Az egyik pontnál Roslyn Wright asszony fogja átvenni a szót. Itt egyrésztről szó van a kulcstevékenységre való koncentrálásról, tehát a nyomozati tevékenység ez. Szó van az OLAF bizottságának szerepéről, az OLAF nyomozati tevékenységének felügyeletében, és szó van itt a munkaeredmények javításáról, a jobb tervezésről és vizsgálatokról, ez már elhangzott. Rejt asszony fog ezzel kapcsolatban szólni. Az egyes pont koncentrálás, összpontosítás a kulcs tevékenységünkre. Azt hiszem, hogy nem kell sok mindent már elmondanom ezzel kapcsolatban, mert számadatok is elhangzottak, de úgy vélem, hogy a kulcs tevékenység kérdése, ahogyan a mi bizottságunkban is mindig szó esik erről, Eilert úr, Niken úr nagyon jól tudják ezt, hogy itt nem csupán a számok kérdése kell, hogy felmerüljön, hanem itt a fogalmat, tehát a nyomozat, a nyomozás fogalmat kell meghatároznunk. Nyomozás többek között az információ szerzéshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás is, ez is hozzátartozik a nyomozáshoz. Tehát itt a, csak az E és B igazgatóságban a számadatok, ezek nem teljesen helyesek, hiszen a nyomozati tevékenységek aránya túlságosan csekély olyan egyéb tevékenységekhez képest, amelyek nem tartoznak tulajdonképpen az Olafhoz, hiszen az Olaf egy olyan szolgálat a mi értelmezésünkben, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében folytat le nyomozásokat. Éppen ezért szeretném megismételni Kessler úr szavait, mely szerint a munkatársak 50%-a nyomozati tevékenységre kell, hogy koncentrálni ezzel kell, hogy foglalkozzon. Az Olaf esetében én egyszer külön, külön el is mondtam, hogy erre a célra nagyon ügyelni fogunk, hogy ez meg azt hiszem, hogy a szemvevőszék helyesen említette, hogy az átlagos vizsgálati időtartam nem csökkent jelentősen az eltelt időszakban. Az időtartam továbbra is túl hosszú, körülbelül 25 hónapról van szó átlagosan, és 7,1 hónap fordítódik az értékelésre. Ezek nem olyan időtartamok, amelyek képviselhetőek lennének, vagy amelyek bizalmat teremtenének, ahogyan itt már helyesen elhangzott. Az Olaf nyomozati tevékenységei iránt, tehát ezek nem ébresztenek bizalmat. Hogyha ezt az időtartamot nem sikerül csökkentenünk, akkor nem tudom, hogy miféle vizsgálatokat tud majd az Olaf végezni, hiszen egyre több összetett eset van, és a kiigazítási variáns áll rendelkezésünkre, hogy a megbízások számát növeljük. Eilett úrral erről a kérdésről már nagyon gyakran vitáztunk. Azt hiszem, hogy nem lesz könnyű az alap munkamódszerét és szerkezetét megváltoztatni, és ez csak akkor hogyha csak a szervezeti felépítési terveket tologatjuk ide-oda és személyzetet csoportosítunk át, az nem lesz elegendő. Ilyen módosításokhoz világos döntésekre van szükség, akár a bizottság, akár pedig az OLAF részéről, és ezen túlmenően kísérő intézkedésekre és továbbképzési intézkedésekre is szükség van. A felügyelőbizottság ezekre a pontokra is nagyon nagy figyelemmel lesz. A második pont nagyon világosan kifejezésre jutott a képviselő urak és hölgyek részéről az olaf feletti ellenőrzés kérdése, amely nem világos. A szemvevőszék különjelentésében is világosan kimondta, hogy független ellenőrzésre van szükség, és ez még mindig nem biztosított az olaf a végzett nyomozás eset, nyomozások esetében és itt a jogi, keretek, jogi keret módosítására is szükség van, hogy a csalás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok egyszerűsítésre és konszolidálásra kerüljenek. Ez szintén a szakbizottságuk követelés, hogyha jól értettem. Nemrégében az Európai Bizottság egy javaslatot mutatott be a tíz 73-as rendeletre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy itt néhány elképzelést, észrevételt figyelembe vettek, de nem valamennyit az Európai Parlament állásfoglalásából, amelyet 2008. novemberében fogalmaztak meg, illetve fogadtak el itt az Európai Parlamentben. Megállapítom, hogy a felügyelőbizottság feladatai amelyekről a szemvevőszék külön jelentése szól. Nos, ezek a feladatok a bizottság javaslatában itt egyrésztről a nyomozati időtartam ellenőrzésére vonatkozóan és az e feletti ellenőrzésre vonatkozóan kiterjesztésre kerültek, eszmecserére van szükség az OLAF és a három intézmény között különböző kérdésekben. Meg vagyok győződve arról, hogy az Olaf erősítése, függetlenségének, hatékonyságának erősítése nem lesz lehetséges, hogyha nem sikerül egy hatékony, független ellenőrzést megvalósítani az OLAF operatív tevékenységei fölött. A felügyelőbizottság lehet csak az, amely erre tartósan képes. Ezek az ellenőrzések természetesen nem érintik az olaf főigazgatójának hatásköreit és felelősségeit, hogy külön független vizsgálatokat indítson, vagy információkat adjon tovább a tagállamoknak vagy intézményeknek. A felügyelőbizottság nem óhajtja átvenni a főigazgató helyét sem, és a folyamatban lévő nyomozásokba sem kíván beavatkozni a bizottság javaslatáról szóló eszmecsere során, vagy az Európai Parlament által ösztönzött koncentrációs eljárás során a felügyelő bizottságról meg kell állapítani megfelelő biztonsággal, hogy az OLAF szabályszerűen működik a felügyelőbizottság az egyetlen, amely ezt a bizonyosságot nyújtani tudja, de hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani, ez a felügyelőbizottság nak világosan vállalnia kell a rendeletben meghatározott felügyeleti hatásköreit, és megfelelő jogi és humán erőforrásokkal kell felruházni a felügyelőbizottságot, hogy feladatait független módon tudja gyakorolni. Ilyen módon a különböző aggodalmakat ezzel a hivatallal szemben meg lehet szüntetni, illetve az ilyenfajta ellenőrzés ahhoz is hozzájárul majd, hogy az első fokú ítélkezés esetében betartsák a vizsgálatok tárgyává vált személyekre vonatkozó rendelkezéseket. Köszönöm. Elnök asszony, eh, tisztelettel szeretném megkérni eh, Wright asszonyt, hogy eh, ha lehet, akkor két percben foglalja össze a mondani valóját. Szerettem volna jelezni, hogy rendkívül komoly csúszásban vagyunk, és valószínűleg az összes koordinátor le fogja harapni a fejemet, hogyha nem marad lehetőség koordinátor értekezetet tartani. Parancsoljon! Uh, mm, Mr. Chairman, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Az elmúlt néhány hónapban engem kifejezetten az érdekelt, hogy a nyomozási munka irányítása, kezelése hogy működik, ideértve a hatékonyságot és az időtartamot is az OLAF operatív tevékenységei terén. Ennek az egyik eleme rögtön az elejétől kezdve az volt, hogy megfelelően meghatározták el, hogy mit, mi a nyomozás tárgya, és aztán követték-e folyamatosan azt, hogy hogyan halad a nyomozás az adott egységen belül. A felügyelőbizottság erről nagyon kemények fogalmazású véleményt írt, és örülök annak, hogy bizonyos előrelépéseket sok került. Az egyik nyomozati igazgatóság végrehajtotta javaslatainkat ezen a téren, és remélem, hogy a következő évben rövidülni fog a nyomozások átfutási ideje. Ez életfontosságú, hiszen most már eredményesebben tervezik a nyomozati munkát, és az ellenőrzést sokkal keményebben végzik E, bizottságnak e, ebben nagy szerepe van. Természetesen nem e, nyúlhatunk bele semmilyen folyamatban lévő munkába, nyomozati munkába. Ez természetesen meg is köti a kezünket. Azonban feltétlenül rajta tartjuk a tekintetünket arra, hogy a javaslataink hogyan valósulnak meg, és ez nagyon nagy mértékben hozzá fog járulni az, a, a nyomozati munka átutasítájának csökkenéséhez. Köszönöm szépen! köszönöm Wright asszony úgy tartalmában, mint összefogottságában példamutató hozzászólását. Engedje meg eh, az Európai Számvőszék képviselője Gale úr, hogy ugyancsak két percben megadjam a szót, hogy aztán lezárhassuk ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Parancsoljon! Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak három kiváló tagja szólalt fel ma, olyan ügyekről beszéltek, amelyek továbbra sem kívül fontosak lesznek ebben a vitában és ezen a területen konkrétan. Meggyőződésem, hogy ezt nevelőszéki jelentés nagyon világosan meghatározza és nagyon részletesen, meglehetősen részletesen elmondja azokat a viták, ügyeket, amelyeket Gressler asszony felvetett az eredményesség, a hatékonyság és az olaf műveletek irányítása terén a másik felszólaló mi részünkre pedig ugye megfogalmaztuk ezzel kapcsolatos reakcióinkat. A másik ugye, melyik ugyanilyen fontos, az az, amit a Szender asszony, asszony betett föl, az Olaf ö, operatív tevékenységének a kiemelt fontossága. Meggyőződése a számbevőszéknek, hogy az Európai Bíróság magában nem elég erős ahhoz, hogy ezt a felügyeleti szerepet betöltse. És ezért bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy struszpolitika jellegű megoldás lenne, hogyha csak erre az ellenőrzésre hagyatkoznánk. Ehhez képest olyasmi dologra lenne szükség, amely napi alapon eredményes, a hétköznapok szintjén mindenkinek, és mindenkit megnyugtat az a kapcsolatban, hogy az Olaf valóban kapacitásának, erejének teljes kihasználásával működik, de a törvény korlátain belül. És végül Bácsides úr felvetett egy ügyet, és meggyőződésem, hogy itt a probléma nem az Olafban rejlik, hanem a tanács, a parlament és a bizottság problémájáról van szó. Ha ezt a problémát, az Olaf kettős szerepének a problémáját nem, meg, nem, nem oldjuk meg, akkor az Olaf mindig is e, e, küzdeni fog saját magán belül, hogy hogy tudná százszerzalékosan teljesíteni azt a két feladatot, amely egymástól vonja a forrásokat. Úgy gondolom, hogy ha, ez nem, ha ezen nem változtatunk, akkor a következő jelentés is arról fog szólni, hogy a kritikus megjegyzéseket nem sikerült megvalósítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Gale úrnak, Nikájlet úrnak, a Supervisory Committee elnökasszonyának, igen tisztelt tagjának a mai eszmecserénkhez történő értékes hozzájárulását, ezzel a hetedik napi rendi pont tárgyalását eh, lezártnak tekintem. A mai bizottsági ülésünket is eh, berekeztem, holnap reggel 9 órakor folytatjuk a munkánkat, most pedig egy rövid és remélem nagyon hatékony koordinátori eh, értekezetet tartunk. Azelőtt egy perc technikai szünetben kérek mindenkit, hogy aki nem beszélt a koordinátori értekezeten, az fáradjon ki a teremből.